kollégi, Kedves kollégák, folytassuk a munkánkat. A következő napi rendi pont az Európai Bizottság közleménye, új készségek és új munkahelyek menetrend témájában, és Andor biztos úrnak meg is adjuk a szót. Thank you, President, honorable members. Köszönöm, elnök úr, kedves kollégák. Ma 23 millió munkanélküli van az Európai Unió területén. Ez a munkanélkülis, 10%-os munkanélküliségi rátának felel meg. Ez a helyzet a pénzügyi és gazdasági válság következményeképpen alakult ki. És drámai következményekkel nézzük most szembe. Ettől függetlenül az Európai Bizottság továbbra is ambiciózus célkitűzéseket tett az Európa 2020-as stratégián belül. Az Európai Unió ambiciózus célkitűzései a közeljövőre vonatkoznak. 75%-os foglalkoztatottsági arányt szeretnénk elérni 2020-ra a férfiak és a nők körében is és ma egy újabb kiemelt kezdeményezést fogadott el az Európai Bizottság az Európa 2020-as stratégia keretén belül, ez pedig az új készségek és munkahelyek menetrend, amely leírja, hogy hogyan kívánjuk a teljes foglalkoztatást megvalósítani. A fiatalság mozgásban kiemelt kezdeményezésnek a párja ez a másik, amelyet már korábban fogadtunk el, és a foglalkoztatás és oktatási célkitűzéseket segít megvalósítani. Igen, a válság eredményeképpen több millió munkahely szűnt meg, és igen, igen, valóban erősödik a nemzetközi verseny, de ettől függetlenül nem szabad megijedni, hanem cselekedni kell, és aktívan alakítani a jövőnket, több és jobb minőségű munkahelyet teremteni. Kezünkben a lehetőség. A foglalkoztatási politika nagy részt a tagállamok feladata, de az Európai Uniós szinten mi a bizottságban, az Európai Parlamenttel együttműködve és a szociális parlamentekkel együttműködve meg kell tennünk a tőlünk telhető legjobbat annak érdekében, hogy mindenki, aki képes dolgozni, dolgozhasson. Tegyük lehetővé az új vállalkozások megalakulását, biztosítsuk azt, hogy a fiatal generációk is élvezhessék az általunk kialakított szociális modell előnyeit minden munkavállaló számára gondoskodjunk jobb munkakörülményekről. Ez az új menetrend négy területre összpontosítja a cselekvéseket. Készségek, a munkaerőpiac működése, a munkakörülmények és a munkahelyteremtés. 13 konkrét cselekvést javaslunk Európai Uniós szinten, amelyet a kormányokkal, a szociális partnerekkel és a civil társadalommal együttműködésben kívánunk végrehajtani. Először is gondoskodnunk kell arról, hogy a munkaerőpiacok jobban működjenek. Tehát reformokra van szükség, hogy a, a szükséges rugalmasságot és biztonságot megteremtsük. Az egyik tanulság, amelyet az elmúlt évek eseményeiből levontunk, az az, hogy a flexikuritás hozzájárul ahhoz, hogy a válságból kilábaljunk. Most tehát le kell ülni a tagállamokkal és a szociális partnerekkel, hogy megvitassuk ennek a flexikuritásnak valamennyi elemét, és azt, hogy hogyan tudunk az alapelvekre építve tovább lépni. Tehát rugalmas, de ugyanakkor megbízható szerződéses megállapodásokra van szükség, amelyek lehetővé teszik az élethosszig tartó tanulást, és, rendek- és modern társadalombiztosítási rendszerekre is szükség van az Európai Unióban dolgozóknak hosszú távú biztonságot adó szerződésekkel kellene rendelkezni. Előfordul, hogy kollégáikkal olyan munkahelyeken dolgoznak, ahol egyeseknek megadatott ez a hosszú távú szerződés, mások pedig ideiglenes, bizonytalan körülmények között dolgoznak, ezen változtatni kell. A mai menetrend, amelyet, amelyet ma fogadtunk el, eh, lehetővé teszi azt, hogy határozatlan idejű szerződéseket lehessen kötni, és fokozatosan növeljük a munkavállalók védelmét, az élethosszígtartó tanulás lehetőségét, illetve a karrier tanácsadást mindenki számára elérhetővé tegyük. Ez idővel tehát lehetővé teszi, hogy minden munkavállaló teljes jogokat szerezzen, és a a próbaidőn, természetesen a próbaidőn belül a rugalmasság még nem lenne teljes. A munkavállalók azonban így több embert tudnának alkalmazni. A második dolog, alkalmazkodni kell a piac igényeihez. Tudjuk azt is, hogy még manapság is nagyon sok munkaadó nem tud betölteni bizonyos álláshelyeket, mert nem talál megfelelő képzettségű munkavállalókat. Nem csak arról van szó, hogy több készséggel kell rendelkezni a munkavállalókkal, hanem arról is, hogy a megfelelő készségekkel, ugyanis nem párosul egyelőre a kereslet és kínálat a jövőben pedig még komolyabb hiány, hiányokra lehet számítani. Orvosok, nővérek, kutatók, illetve az úgynevezett zöld készségekkel rendelkező emberek, akik segítenének a gazdaság zöldítésében, ők lesznek kevesen. Tehát ezt figyelembe kell vennünk. A készségek, az igényelt készségekkel kapcsolatban átláthatóságra van szükség, egy EU készség panorámára van szükség, amelyen keresztül nagyon jól látszik, hogy mire van igény most, és mire lesz igény a jövőben. De ez nem az én asztalom, hanem Vaszlió biztos úré. Minden érdekelte le kell ülni annak érdekében, hogy az oktatás és képzés valóban a munkaerőpiac igényeinek megfeleljen. A következő lépés pedig a jobb munkakörülmények megteremtése. Az Európai Uniónak komoly ambíciói vannak, komoly jogszabályai, ezeket át kell tekinteni. A gyakorlati tapasztalatok alapján tudjuk megállapítani, hogy hol van szükség változtatásokra. Jobban kell alkalmazni ezeket a jogszabályokat az új munkamódszereknek, az új technológiáknak megfelelően. Az is célunk, hogy könnyen érthetőek legyenek ezek a jogszabályok munkavállalóknak és munkaadóknak is. A munkaidőre vonatkozó irányelv felülvizsgálatára teszünk javaslatot, illetve a munkaerő kiküldetésére vonatkozó rendeletre, valamint a munkahelyi egészségre és biztonságra vonatkozó jogszabály felülvizsgálatát is indítványoztuk. A felülvizsgálatokon túl ez a, az új készségek és új munkahelyek menetrend puha eszközöket is javasol, magatartási kódexeket, benchmarkokat, jó gyakorlatok cseréjét, és így tovább. Én örömmel várom ezeknek a témáknak a megvitatását önökkel, és biztos vagyok abban, hogy az Európai Parlamenttel, a tagállamokkal és a szociális partnerekkel együttműködésben jó eredményeket tudunk majd elérni. Végül pedig több munkahelyre van szükség. A munkahelyteremtés a gazdasági növekedéshez szükséges, de egyelőre túl sok akadály áll még az utunkban. Azt javasoltuk, hogy javítsuk a keretfeltételeket, különösképpen a kutatásfejlesztés intenzív ágazatokban, ahol nagyon sok a változás. Tehát az adminisztratív terheket, a munkajövedelmet terhelő adót csökkentsük, és így segítsük a munkavállalókat, valamint támogassuk a vállalkozói szellemet, segítsük azokat, akik vállalkozást kívánnak létrehozni, vagy nem régiben hozták azt létre. E tekintetben pedig sohasem lehet elégszer elmondani, hogy mennyire fontos az új mikrofinanszírozási eszköz, amely segít a kisvállalatoknak a létrehozásában. Az Európai Unióban rengeteg tehetséges állampolgár van. Gondoskodjunk tehát arról, hogy a sok jó ötlet és innovatív elképzelés megvalósulhasson a gyakorlatban is. Elnök úr, kedves képviselők, a bizottság ma megfogalmazta tehát a prioritásait, hogy hogyan érjük el a teljes foglalkoztatottságot. Az új készségek és új munkahelyek menetrend valóban eredményt hozhat akkor, hogyha valamennyien együtt dolgozunk. Tehát felkérem önöket is arra, hogy vegyék ki a részüket a munkából, hogy valóban megvalósíthassuk a teljes foglalkoztatást Európában. Köszönöm szépen. Köszönöm a biztos úrnak, mondja az elnök úr, most pedig megadjuk Vasziliu biztos asszonynak a szót a reagálásra. Köszönöm, elnök úr. Tisztelt képviselők! Rendkívül örülök annak, hogy Andor biztos úrral együtt mutathatjuk be az új, a New Skills, New Jobs kezdeményezést. A jobb képzés és oktatás alapvető fontosságú ahhoz, hogy azokkal a jártasságokkal ruházza fel az embereket, amelyek révén munkahelyet találnak, a munkahelyükön megmaradhatnak, és a jövőbeli munkahelyekre felkészülhetnek. Ezért kell beruháznunk az emberekbe, az emberek azon képességébe és készségébe, hogy innováljanak, új vállalatokat hozhassanak létre, és új munkahelyeket hozhassanak létre. Anélkül, hogy fenntartható, jelentős beruházással élnénk az oktatásba és képzésbe, a gazdaságaink ö, nem léphetnek ki a válság hatásával. A 2020-as stratégia központi eleme kell legyen az okos növekedés, fenntartható gazdasági növekedés. Ezért két flagship kezdeményezés is, is rendkívül fontos oktatási és képzési vetületekkel bír, valamint foglalkoztatási kihatásokkal. Ma ezzel a kezdeményezéssel arra szeretnénk koncentrálni, hogy az oktatás és képzés miképpen járulhat hozzá ahhoz, hogy a 75%-os foglalkoztatási arány célt elérjük 2020-ig. A jól képzett emberek által betöltött munkahelyek számát 16 millióval szeretnénk növelni mostantól 2020-ig még az alacsony képzettségű munkát, munkásokat meg kívánó munkahelyek számát 12 millióval csökkentenénk. Több mint 80 millió felnőtt munkavállaló nem bír alapvető készségekkel, képességekkel a munkaerőpiacon. Ez hatalmas feladat jelent a képzési és oktatási oldalon. Először is az életen át való tanulás kell legyen a rugalmas biztonsági stratégiák egyik fő pillére, biztosítva azt, hogy a munkaerőpiac jobban működjön, ahogy azt Andor biztos úr is vázolta. A diagnózisban mindannyian egyetértünk. A képzés, a készségek és ártasságok a munkaerőpiac átalakulásában biztonságot hozhatnak. Azonban az életen átvaló tanulás még nem valóság Európában a készségek, új készségek elsajátítása nem csak a magasan képzettek luxusa kell legyen, hanem mindenki számára elérhető kell legyen. Az alacsony képzett munkaerőnek jelenleg nagyon kevés lehetőség van folyamatos továbbképzésre Európában. Ennek meg kell változnia, és ez minden partner közös erőfeszítését megkívánja. A kormányokét, a munkaadókét és az állampolgárokét egyaránt. Másodszorban a megfelelő, a munkahelyekhez illeszkedő jártasságokkal és készségekkel ellátni az embereket nem támaszkodhatunk ugyan a már jelenlevő készségekre a munkerőpiacon, hanem azt is biztosítani kell, hogy kezdetektől fogva a megfelelő készség mixet kapják az emberek ahhoz, hogy a gyorsan változó, ruga, változó társadalomban és munkaerőpiacon megtalálják a helyüket. Ehhez előre jobban fel kell mérni a munkaerőpiac igényeit. Ehhez egy Európai Uniós készség panorámát szeretnénk létrehozni. Nem csak megmondja, hogy a munkaadók milyen készségeket keresnek most a munkavállalók bizottságtól mit kérnek, hanem azt is meg igyekszik felmérni, hogy jövőben milyen készségekre lesz szükség. Ahhoz, hogy a fiatalokat felkészítsük a munka, munkavilágába való belépésre, és még nem is létező munkahelyek igényeihez igazítsuk a képzésüket, ehhez a tudási rendszereknek is megfelelő készségmixeket kell kialakítanunk. Megfelelő hangsúlyt kell fektetnünk az alapkészségekre, olvasás, matematika, természettudományok, területére. Rendkívül fontos, hogy különösen az alacsony, hogy fellépjünk az, az iskolát elhagyók magas aránya ellen, az iskolában nem fejezők magas arány ellen. Ezért januárban, a januárban az uh, írás-olvasási készségre vonatkozóan egy magas szintű munkacsoportot hozunk létre. Rendkívül fontos, hogy a matematika, a műszaki tudományok, a természettudományok terén is jobb képzést kapjanak a gyermekek, és a transzverzális készségek elsajátítására is hatalmas hangsúlyt kell fektetnünk, mint például a nyelvi tudás, a digitális ö, olvasás, írás, illetve a ö, vállalkozásra vonatkozó készségek oktatása tartozik ide. Megfelelő kompetenciákat kell kifejlesztenünk, amelyek megfelelnek a jövőbeli munkahelyek kívánalmainak. Például a megújuló energiaforrásokkal kapcsolatos zöld építkezés, okos közlekedés, elektronikus egészségügyi ellátás azok a jövőbeli ágazatok, amelyekhez igazodnunk kell. A Még a, maga, a válság és a magas munkanélküliség idején is azt tapasztaljuk, hogy egyes munkadók nem tudnak munkaerőt találni igényenek megfelelően. Ezért kell jobban igazítanunk az embereknek adott készségeket a munkahely teremtéshez, a, a, a munkahelyek valóságához, és javítani ebben Európa potenciáját. Ehhez egy európai készség útlevélre van szükség, mely révén az állampolgárok az általuk elsajátodott készségeket világos és egymásról összevethető módon rögzítik. Ezt segíti majd az Európa önéletrajz formátum is. Ugyanakkor azt is látnunk kell, hogy a megfelelő készségmixek létrehozásához új együttműködési partneri viszonyra van szükség az oktási szervezetekkel, a képzőkkel, a vállalatokkal és más érintetekkel, például a szakszervezetekkel, és a közmunkaadói állami intézményekkel. Tisztelt képviselők, a 2020-as stratégiában kitűztük céljainkat és azokat a törekvéseket, amelyeket követünk. Most eljött az ideje, hogy ezen törekvéseknek megfelelően vigyük előre a dolgokat, és meghatározzuk reformstratégiánkat. A New Skills and Job napirend kifejti, hogy Európa hogyan járulhat hozzá ezen célok eléréséhez a válságból kivezető út az kell legyen, hogy egy versenyképes, alapú gazdaság jön létre Európában, amely több és jobb minőségű munkahelyet is teremt Európában. Köszönöm, hogy meghallgattak. Signora Commissária. Megköszönöm a biztos asszonynak, most pedig megadjuk a szót a frakciók nevében hozzászólóknak. Kezdjük Őri Csabával, 1 perc 30 másodperc. Nem a szót, elnök úr, tisztelt biztos úr, biztos asszony

Őri úrnak, és most pedig a Raptinak adom át a szót 1 perc 30 másodpercre. Köszönöm szépen, elnök úr! Köszönöm. Nagy elégedettséggel hallgattam azt, amit a két biztos előadott. Való igaz, hogy most kell lépnünk a válságból kivezető utat megtalálva, egy olyan víziót kilakítva, amely pozitív célokat határoz meg. A négy kitűzött célterület támogatásra tartott számot. Minden európai állampolgár elfogadja ezeket, ám mindenek megvan az árnyoldala. Ezeket sorolnám fel. Először is a munkahelyek biztonságát, illetően a flex security kéz a kézben kell járjon a, a rugalmasság és a biztonság. A biztonság kell ezen belül nagyobb szerepet kapjon. Aztán a, kés, kép, a képzés és oktatás tekintetében alapvető elemek ezek. Andor biztos úr is kifejtető, hogy nem csak új készségek megszerzéséről van szó, hanem a régi készségek fenntartásáról, hiszen ezekre is szükség van, ott kell ezeket alkalmazni, ahol szükség van rájuk. Aztán a vállalkozás barát, vagy vállalkozó ismeretek és az új vállalkozások megnyitásának segítése. Való igaz, hogy cél az, hogy több vállalkozás jön létre, és amit a biztosasszony, Vasszilő biztosasszony mondott, az nagyon szép, egy európai készség útlevél jön létre, ám a gyakorlatban is meg kell valósítani ezt a kiváló gondolatot, ezzel kapcsolatban gyakorlati kérdésem is van. E, a hazámban, ha szerzek ilyen készségeket, és bekerül ebbe a bizonyítványba, vagy útlevélbe, és egy másik országban, B országban akarok dolgozni, akkor biztos, biztosítani kell azt, hogy probléma nélkül le, értelmezhetőek legyenek ezek a készségek ott is. Kedves kollégák, arra kérem önöket, hogy tartsák be a hozzászólási időt. Sajnálatos módon késésben vagyunk. La parola all'onorevole... Most Marian Harkin asszony következik két perc. Mr. President, Commissioner. Elnök úr, biztos úr, a négy prioritás közül egyel fogok foglalkozni munkahelyeket kell teremteni. A dokumentum szerint a gazdasági növekedésen, illetve a munkahelyteremtésen alapul a gazdasági válságból való kilábalás. Ez, az, ez a stratégia azonban jelenleg nem valósul meg. Jelenleg sokkal inkább megszorító intézkedéseket láttunk. Úgy látom, hogy ez eltapossa a növekedés lehetőségét. Az új munkahelyem teremtés Görögországban vagy Írországban nem alkalmazható, hiszen ott vannak ezek a megszorítások. Hogyha megszorítások vannak, akkor honnan ered majd a növekedés, illetve a munkahelyteremtés? Kitűnő ötleteket olvashatunk itt a dokumentum, ezt nem szeretném lebecsmérelni. A kérdés csak az, hogy a kutatás, innováció kérdését hogyan fogjuk alkalmazni, hogyan fogunk ezzel gazdaságot teremteni. Úgy gondolom, hogy a szociális gazdaságra is jobban oda kéne figyelni, mikrovállalkozásokra, és ez mindenképpen helyi szinten is munkahelyeket teremthet. Erre van most szükség. Szerintem helyi szinten mobilizálni kell, és a nem profit termelő tevékenységek előtérbe helyítése, és mindenképpen növeli a gazdaságot. Nagyon fontos az, hogy maguk a polgárok is részt vehessenek a reálgazdaságban, és fontos természetesen az is, hogy megfelelő készségeket sajátítsanak el a polgárok. Múlt héten a mentális betegségekről volt itt szó, és egy osztrák hölgy azt mondta, hogy a politikusoknak nem kéne növekedésről, gazdaságról beszélni, hiszen úgysem hisz senki nekik. Ez számomra sokkoló volt. Tudom, hogy ez az érzés jelen van, és terjed. Sokkal fontosabb az, hogy cselekedjenek Próbáljunk meg nem tradicionális módon gondolkozni. Munkahelyekre van szükség, sok és helyi munkákra. Fontos az is, hogy nem profitot termelő tevékenységek is megjelenjenek. A jelenlegi modell veszélyes az eurónak, illetve az Európai e-, Uniónak is. Köszönöm szépen, Elizabeth Schröter következik másfél percre. Köszönöm szépen, elnök úr. Tisztelt biztos asszony, biztos úr, az a várakozás, mi szerint az, az új készségek és új munkahelyek eh, tervezett nagyon nagy várakozás övezte ezt, a munka vállalók fel kell készüljenek az ökológiai változásokra is. Mi, Európai Parlamentjen ánt, a zöld munkahelyekről szóló határozatunkban olyan gondolatokat dolgoztunk ki, amelyekre vonatkozóan vártuk, hogy a bizottság reflektáljon ezekre, tovább továbbfejlesz ezeket, és konkrét intézkedéseket fogalmazzon meg arról, hogy az ökológiai változást hogyan lehet új munkahelyekre fordítani, hogyan lehet a mostani munkahelyeket úgy átalakítani, hogy azok fennmaradhassanak az ökológiai váltás, ökológiai váltás után is, és így a ökológiai legyen az európai ipari ágazatok sokasága, és ez a munkavállalók javát szolgálja. Ám ezt nem látjuk. Ehelyett a régi flexicurity témát játszák újra. Vajon tényleg azt gondolják, hogy a, az új, a dereguláció, deregulálás révén új munkahelyek jönnek létre? Megállapították azt, hogy, a, nem, hogy éppen a gyenge minőségi munkahelyek tűnnek el először a válság során, és az itt dolgozó emberek szenvedik azt meg. Vajon a, biz, a bizonytalanság és a gyengi minőségű munkahelyek ellen nem kéne erőteljesebben fellépnünk? A szegénység nem lehet a, az előrelépés ára. Az ökológiai váltás mentén kell minden munkavállalót olyan készségekkel látni oktatással, amely a képesé teszi őket a jövőbeli munkahelyek betöltésére. Kérem, hogy ehhez erre megfelelően módosítsák a javaslatokat, és ne hagyják ezen az alacsony színvonalon, ahol most áll. Köszönöm szépen Schröder úrnak. Milán Kabnos következik. Azt hiszem, hogy nincs itt a teremben, tehát akkor térjünk rá Mara Bicotto asszonyra, egy percre kap szót. Köszönöm, elnök úr. A hozzászólás nem csak egy szónoki gyakorlat, hanem tartalomra van szükség, lényegről van szükség, a propagandát a konkrétumokra kell cserélni. A Lisszaboni szerződés után beindult ez a 2020-as stratégia, de semmilyen innovatív javaslat nem született a problémák megoldására. Hatalmas a munkanélküliség, 20,2% a fiatalok aránya, fiatal munkanélküliség aránya, és Olaszországban még rosszabb ez az arány, a fiatalok 25%-a van munkanélkül. Európa ne pazarolja a pénzét ezekre a kampányokra, propaganda kampányokra, hanem használja fel arra, hogy professzionális munkaerőt képez, aki a belső piacon konkrét munkalehetőségeket kap. Azzal fog, zárom a beszédemet, hogy hangsúlyozom, hogy a szakmai képzésben mennyire fontos befektetni mert ez a kiválóság szimbóluma. A hagyományok védelme, a kézműves mesterségek is segítik a munkahelyteremtést, illetve a versenyképesség megőrzését Európában. Köszönöm szépen, Picotto asszony, és most megadom a szót Roncoli asszonynak. Grazie, Presidente Köszönöm szépen, Vital elnök úr, tisztelt biztosok! azt a célunk, hogy rájöjjünk, hogy mi is a belső piac legnagyobb szükség, legnagyobb igénye. Az európai fiatalok jövőjéről beszélünk, a szakmákról, arról, hogy milyen gazdaság fogja fenntartani milyen munkák fogja fenntartani a gazdaságunkat. Lehet, hogy tíz év múlva egészen megváltozik a helyzet, megváltoznak a minősítések, szakmai képesítések. Arra kérjük, arra kérjük önöket, hogy az oktatás illetve a képzés olyan legyen, hogy könnyen hozzáférhessenek ezek birtokában a fiatalok egy munkahelyekhez. Kérdésem az, hogy az Európai Bizottság hogy milyen lépésekkel kívánja elérni ezeket a célkitűzéseket. Minden fiatal igényeit ismerik? ismerik? Önök szerint az e-learning valóban megoldás, avagy ennél sokkal hatékonyabb tanulási, oktatási módok is lé léteznek. 2010 májusában egy új kísérleti projektet indultak el, indítottak el. Vannak ennek már eredményei? Ezek biztatóak. Továbbra is európai politikák alapján képezzük a fiatalainkat? Ezért mint azt hallottuk, hogy mit kell tennünk. Diagnózisokról volt szó, diagnózisról, de hogy mi a gyógymód, arról nem volt szó. Kérem, hogy ne demagóg módon beszéljünk, hanem konkrétan az Európai, az Európai Unió 2020-as stratégiájának feleljünk meg. Azt gondolom, hogy a legjobb örökség, amit fiainknak adhatunk, hogy jól kiképezzük őket. Elnök, köszönöm szépen, Roncúli asszony. Most Evelyn Régner következik. Másfél perc. Köszönöm, biztos úr, biztos asszony. Az új kompetenciák, új munkahelyekért kulcsfontosságú téma, hiszen a jövőről van szó, nem csak arról, hogy az ismert kihívásokkal, mint a demográfiai fejlemények, gazdasági válság és így tovább szembe tudjunk nézni, hanem arról is szó van, hogy embereknek lehetőséget adjunk, hogy a jövőbeli munkahelyekhez tudják igazítani készségeiket, és innovatív gazdaság létrejöttéhez járulhassanak hozzá. A szociális partner viszonyra nagy hangsúlyt fesztettek a biztosok. Ez helyén való. Ezen túl a bizottság a munkahely ö, körülmények, a ö, fizikai és pszichológiai ö, munkahelyi biztonság egészségügyre kell, hogy nagyobb hangsúlyt ö, fektessenek, nem szabad, hogy rövid távú nagy teljesítmények révén kiégjenek hosszú távon a munkavállalók. Rendszeresen felül kell vizsgálni az Európai Uniós jogszabályokat így, e, ezek alapján a jobb szabályozás mentén. A flex security, flex security tekintetében a nem elfogadott, hogy egy romlanak a szerződések minősége, és hogy ez rontja a fiatalok munkavállalásának lehetőségét, és azt is arra is kell mutatnunk, hogy a gyengé minőségi bizonytalan munkahelyek elleni fellépést erősíteni kellene, ahhoz képest, ahogy az anyagban áll. Jutta Steinruck. Köszönöm. Steinruck Jutta, egy perc. Biztos úr, biztos asszony, a munkanélkül nélküliség láttán valóban törekednünk kell a teljes foglalkoztatásra. Harkin asszony azt is elmondta, hogy nem koncepciókra van szükség az embereknek Európában, hanem konkrét megoldásokra. Köszönöm a kezdeményezéseket. Jó eh, kezdeményezéseket látunk, a frakciónk is egyetért ezek közül sokkal. Ugyanakkor tovább kell javítani, javítani ezt az anyagot. A nagyobb rugalmasság, nagyobb mobilitás önmagában egyetlen új munkahelyet sem teremt. Schröter asszony szavaithoz szeretnék csatlakozni. Jó minőségű, biztos munkahelyekre van szükség Európában, és a tagállamok meg a vállalatok kell garantálják azt, hogy a ö, bizonytalan szerződések megszűnjenek. Szabályá kell váljon a rendes munkaszerződés, európai szinten is ö, e felé kell törekednünk. A napirendjükben új ö, munkavállalási szerződési formákról beszéltek, amelyek könnyítik a, a munkavilágába való belépést. Single Open Contracts néven. Ez szerintem egyetlen új munkahelyet sem teremt önmagában. A szociáldemokrata vezetésű ö, szövetségi kormány névvel ezelőtt tanulmányokat végzett, amely rámutatott, bebizonyította azt, hogy ez az új módszertan nem, nem hoz létre egyetlen új munkahelyet sem. Csak az segíti, a jó minőségű munkahely átalakuljon gyengi minőségű munkahelyé. Ez meg nem lehet a célunk. Köszönöm. Grazie, Köszönöm szépen. Most pedig a spontán felszólalások következnek, és megadjuk az első, első felszólalónak a szót, aki Elena Basescu lesz. Mulțumesc, domnule președinte. Este deosebit de oportună în condițiile în care... Köszönöm szépen, elnök úr. Nagyon aktuális ez a vita. Az Európai Unió gazdasága még mindig nagyon sérülékeny, és a, gazda, és a munkerőpiacon is nehéz körülmények tapasztalhatók. Nagyon fontosnak tartom azt, hogy tudás alapú gazdaság legyen az európai gazdaság, illetve a munkaerő kínálat, illetve kereslet között megfelelő egyensúly alakuljon ki, és megfelelő képzéssel, képesítéssel rendelkezzenek a munkavállalók. A bizottság Romániáról szóló legutóbbi jelentése arról szól, hogy 2010 eleje óta stabilizálódott a munkaerőpiac, de a fellendülés nem feltétlenül jelenti azt, hogy azonnal javul a foglalkoztatottság. A fiatalok több mint 20%-a munkanélküli Romániában. Úgy gondoljuk, hogy a bizottság eszköze hasznos, a legfontosabb célkütőzése, hogy minél több fiatal kapjon munkát. Köszönjük szépen! Lebegyedova asszony következik. Ak hovoríme o nezamestnanosti, určite treba spomenúť veľmi nahlas nezamestnanosť mládeže, ktorá... Köszönöm szépen, elnök úr. A fiatalok munkanélküliségével külön foglalkozni kell, hiszen ez általában duplája vagy még többszöröse az átlagos munkanélküliségnek Európában. Tehát ez a stratégia nagyon jó, de ennél többre van szükség, konkrét tervekre, gyakorlati megvalósításra vonatkozóan, gyakorlati intézkedésekre van szükség. Hosszú távú stratégiára gondolunk, amely arra alapul, azokra az igényekre alapul, amelyek eh, a munkaerőpiacon tapasztalhatók. Nem csak a jelenlegi helyzetet kell elemezni, hanem a jövőre is gondolni kell, mit kér majd a jövőbeni munkaerőpiac a munkavállalóktól. Well, eh, biztos asszony azt mondta, hogy a munkavállalókra munkavállalókba, az ő képzésükbe kell befektetni. Legyen ez a generáció versenyképes. Én azt kérném az EU tagállamaitól, hogy ne csökkentsük a költségvetést, a fiatalokat támogassuk és fektessünk be az ő oktatásukba és képzésükbe, mert ez az igazi befektetés. Köszönöm szépen, mondja az elnök úr. Mindenkit arra kérek, minden felszólalót arra kérek, hogy ne beszéljen túlságosan gyorsan, mert a tolmácsoknak nagyon nehéz a munkájuk végzése. Most pedig Franz Obermeier következik. Mikrofon nélkül szól az előadó. Mikrofono, mikrof. Funktioniert ez? jetzt? Most működik? Köszönöm, elnök úr. Az intézkedések középpontjában a humán erőforrások optimalizálása kell álljon az Európai Unión belül ahelyett, hogy a bevándorlásra számítanánk. Tehát a hosszú távú, fenntartható kvalifikációra van szükség, amelyek illeszkednek a jövőbeli munkahelyek ö, igényeihez. Minden EU polgárnak nyitva kell legyen a lehetőség az utánképzésre, átképzésre, legyen az ö, szakképzés vagy egyetemi képzés. Az életen átvaló tanulás a megoldás kulcsa. A az Európai Unió vállal, kell, hogy vállalja ezen intézkedések révén, meg, hogy megnyissa a munkahelyeket az érintettek számára. Az alacsonyan képzett munkavállalók, de akár az önálló szolgáltatók le, lesznek az első áldozatai annak, hogyha az Európai Unió megnyitja a munkaerőpiacot a bevándorlók előtt. Erre figyelemmel kell lennünk, hogy megvédjük az Európai Uniós munkavállalókat. Thank you. And... Köszönöm. Jakulinu úr. Grazie, President. Köszönöm szépen, elnök úr, tisztelt biztosok! Kétségkívül nagyon nehéz pillanatokat él meg az Európai Unió. Bátornak, bátornak kell lennünk, hogy olyan kezdeményezéseket tudjunk megtenni, amelyet az imént ismertetett a biztos úr. Ezt csak támogatni tudjuk. Célzottabb képzés, olyan tudásra van szükség a képzés során, amely aztán hasznos lesz a munkaerőpiacon. Olyan tudásra, olyan képzésre van szükség, amelyet nap mint nap fejleszteni lehet. A munkaerőpiacon új kompetenciákra van szükség, hiszen a lehető legjobban kell a bevándorló vagy vándorló fluxust alkalmazni. A bizottságnak vannak bizonyos eszközei, de nagyon fontos az, hogy távoli célokat jelöljünk meg. Úgy gondolom, hogy a 2020-as stratégiával koherens módon kell kialakítani a képzési politikát, olyan munka erőpiacon, amely az európai gazdaságot, illetve az európai fiatalokat szolgálja. Köszönöm szépen. Köszönöm. Végül Tikau asszony él szó. Thank you very much, Mr. President. Köszönöm, elnök úr. A fő csapás, a fő aggája az Európai Uniós állampolgároknak a munkahelyek megőrzéshez kapcsolódik, különösen a válságban, amikor is 10% fölé szaladt sok tagállamban a munkanélküliség aránya, különösen a fiatalok esetében, ahol akár 20% is lehet ez. A fiatalok nagyon nehezen találnak munkát, nagyon gyakran gyenge minőségű szerződéseket, a kvalifikációk alatti, készségek alatti munkahelyeket kell elfogadjanak. Az új készségek, új munkahelyek program az iparpolitikához és az Európai Unió innovációhoz kell kapcsolódjon, annak érdekében, hogy fenntartsuk, vagy akár javítsuk versenyképességünket, ez élnünk kell innovációs kapacitásainkkal, és ilyen jellegű munkahelyeket kell létrehozzunk. Persze az öko hatékony gazdaságnak új készségekre is szüksége van. Szeretném felhívni a figyelmüket a magas iskolát elhagyók arányára. Az oktatás adhatja csak a garanciát a fiatalok számára jövőre, ezért kötelességünk, hogy a fiataloknak biztosítsuk a hozzáférést az oktatáshoz. Köszönöm Andor úria zárszó bizottság képviseletében. Nagyon örülök, hogy az alapelvek a flagship kezdeményezés alapelveit, azaz, hogy javítsuk a foglalkoztatást Európában, és végre egy nagyon törő célt érjünk el 2020-ig, általános egyetértés fogadta. Persze most és későbbi időszakban is nyitva állunk a részletek megtárgyalására. Szeretnék reflektálni a felvetések némelyikére egyesek felvegyes felvetések tovább magyarázat kívánnak. Először is fenntartjuk a Flex Security koncepcióját, ez azonban nem azt jelenti, hogy csak a rugalmasságra tennénk a hangsúlyt, vagy visszaélnénk ezzel a koncepcióval, vagy úgy használnánk ezt a koncepciót, ahogy korábban tették. Hadd éljek néhány példával, mely világosan rámutat arra, hogy milyen új kihívásokra kell választ adnunk a, az életen át élet hosszabb tanulás tekintetében nagyobb hangsúlyt kell fektetnünk az idősebb munkavállalók igényeire is, és oktatóképzésére is, hiszen feltételezzük, hogy az aktív munkával töltött idő hosszabb lesz a jövőben, és ebben, és ezért jobban is kell segítenünk a munkavállalókat a készségeik átalakításában, az átképzésben hogy tovább maradhassanak munkában. Aztán jobban kell koncentrálnunk a fiatalokra is. Kulcsfontosságú meggondolás, elv a 2020-as stratégiában. Volt erre egy külön flagship kezdeményezés, az mozgásban az ifjúság című, és az ezzel kapcsolódó stratégiák és kezdeményezések nagyon konkrét formát öltöttek ebben a kezdeményezésben. Az ifjúság az a nemzedék, pontosan az a nemzedék, ahol nem nagyobb rugalmasságra törekszünk, mert elég itt a rugalmasság a fiatalok számára Európában, nagyobb a rugalmasság, mint az Egyesült Államokban. Inkább a mobilitást szeretnék elősegíteni, mert hiszünk abban, hogy éppen az ifjú generáció, ifjú nemzedék az, amely hasznát láthatja az integrált európai munkaerőpiac e- kínált előnyöknek, és kifejezheti azokat a készségeket, melyek révén versenyképessége javulhat és élhet a nagyobb munkaerőpiacsal és azokkal az intézményekkel, amelyek az Európai, amelyek az Európai Unió rendelkezik, és segíti őket. Jobb munkakörülmények, a munkahelyek minősége, erről beszéltem, sajnálom, hogy Schröter asszony nem, talán nem pontosan értette, mit mondtam. A szegmentációt a jelenlegi európai munkaerőpiac jelentős kihívásának érzékeljük, és nagyon konkrét példával éltünk a nyílt végi szerződés kapcsán. Ez nem azt jelenti, hogy kiszorítunk a rendes szerződésből munkavállalókat, hanem azokat segítjük, segítjük ezzel, akiknek nem volt ilyen lehetőségük, és ezáltal építik tovább jogaikat, Bizonyos szempontból több munkahelyet is teremtett az eszköz, ám feltétlenül több jogot biztosít a munkavállalók számára. És ez kapcsolódik a, a munkahelyek minőségének javításához. Amikor pedig az emberi tőkével a beruházásról beszélünk, nem szabad megfeledkezzünk arról, hogy ez, az ESA kell támogassa ezeket a kezdeményezéseket minden tagállamban, és reméljük, hogy továbbra is erőteljes eszköz marad az EU kezében e kezdeményezések köre a társadalmi integráció tekintetében is. Ezek tíz évre szóló kezdeményezések minden tagállamra vonatkozóan. Nem rövid távú tűzoltásra törekszenek, egyes tagállamok pénzügyi helyzetének javítására. Ugye ezt nem feltételezhetjük, hogy a következő tíz évet folyamatosan pénzügyi tűzoltással kell töltsük, nem is tudunk ilyen konkrét szakpolitikákat megfogalmazni hosszú távon, de persze Görögországra és Írországra is vonatkoznak ezek a kezdeményezések. Ezek lehetnek azok az országok, ahol talán a több rugalmasság segíthet a bevruházási klímajavításában, Spanyolországban csak úgy. Írország a versenyképességi tényezőit új egyensúlyba helyezheti, beruházva a készségekbe, a versenyképesség más forrásaival szemben, amelyekre jelentősen támaszkodott az elmúlt időszakban. És persze figyelemmel kell legyünk e kritikus helyzetekre is, a jelenlegi helyzetre. Lehet, hogy jövő évben nem lesz nagy lehetőségünk még a, a foglalkoztatás növelésére, ám a kép egészét kell nézzük. A jövő év első felétől ez pedig javulni fog, hiszen a fő nemzetgazdaságok, amelyek előre viszik a válságból a kilábalás folyamatát, már foglalkoztás növekedésről adnak számot, és reméljük, hogy a pénzügyi szektor helyreállása után ez tovább folyik majd, és azok az európai szakpolitikák, amelyeket beteresztettünk, és persze nem tudunk kézi vezérlésen munkahelyeket teremteni a tagállamokban, mégis ezek a keretek megfelelő iránymutatást adnak a tagállamoknak arra nézvést, hogy a teljes foglalkoztás felé valódó úton előrelépjenek. Köszönöm szépen, lezárom a vitát, és most rátérünk a bizottsághoz intézett kérdésekre. Andor biztos úr az első kérdés címzetje. Tehát, amint készen áll, hogy válaszoljon a 17-es számú kérdésre, amelyet Papa Nikolaou úr tett